jelentése következik. A megvádolt gyerekek jogérvényesítése témában. Grazie. Köszönöm szépen, elnök asszony a szót. Tisztelt biztos asszony, engedjék meg, hogy önöknek a bizottságnak, a szakbizottságnak, az árnyék előadó társaimnak is megköszönjem az együttműködést. Nagyon hatékony volt és konstruktív ez a munka. Mint egy, egy évig tartott azóta, hogy a Libe Bizottság megkapta a megbízást, és most csúcsosodik ki ez a munka abban, hogy talán szabályozás születik. Először foglalkozunk ö, szupranacionális szinten a fiatalkorú bűnelkövetők jogvédelmével, nagyon kemény háromoldalú egyeztetéseket folytattunk, míg eljutottunk egy megállapodásig, ezt nagyszerűnek tartom, és úgy tűnik, hogy a mi parlamentünkben is konszenzus van e tekintetben. Még mindig nagy különbségek vannak az igazságszolgáltatási eljárásokban Európán belül, a tekintetben, hogy hogyan kezelik a fiatalkorú bűnelkövetőket, a gyerekeket és nem egyformák az eljárási garanciák, ezt kell most orvosolni, egy minimál normát előírni a gyermekek védelmében eljárási garanciák formájában. A gyermekek jóléte az Európai Unió alapkartájában is megfogalmazódik, és ez az igazságszolgáltatásra is érvényes. Először foglalkozunk a büntető eljárásokban alkalmazandó mazandó gyermekvédelemmel. A fiatalkorúak nemhogy több, hanem eddig kevesebb védelmet élveztek, mint a felnőttek a bíróságok előtt, és nagyon sok eljárás jogi aspektusa van a kérdésnek, amelyet itt most nem fogok mind felsorolni, de a hatos cikk alapján ezekkel megpróbáltunk írásban foglalkozni. Például a kötelező ügyvéd kirendelés a bírósági eljárások során. Örülök a megszületett kompromisszumnak, hiszen pontosan sikerült megfogalmazni, hogy mely helyzetekben elengedhetetlen a jogi segítségnyújtás, a konkrét technikai segítségnyújtás, a bírósági eljárások során. Egyes eseteket kivételként lehet kezelni, de ezek ö, tényleg csak kivételek. A, az ügy súlyossága, komplexitása arányában, de alapvetően azt követeljük, hogy minden fiatal korú már kihallgatásakor azonnal jogvédelmet kapjon, és ha szabadságvesztésre ítélik, akkor meg különösen. És a fiatalkorú bűnelkövetőket vagy gyanúsítottakat meg kell vizsgálni, hogy mennyire érettek, illetve milyen biztonsági intézkedések arányosak az ő ö, személyiségükkel, személyiségjegyeikkel. Nyilván a rendőröknek is vannak jogaik, de legyen a gyanúsítottaknak is, a fiatalkorúaknak. A gyermeki jogok ugyanis univerzálisak. És ha gyerekről van szó, még akkor is, hogyha bűnelkövető, csak legutolsó sorban lehet például a fogvatartást, a börtönt alternatívaként figyelembe venni. A szabadság megvonása gyerekektől különösen súlyos lépés. Az, az ő esetükben sokkal inkább, vagy sokkal erőteljesebben kell a reszocializációra törekedni, mint a felnőttek esetében. És a gyermekek külön vagy közös elhelyezésével kapcsolatban a fogvatartás során is eh, meg kell fogadni a pszichológusok tanácsát, és a gyermekeknek megfelelő végrehajtást kell ösztönözni. Jurva, biztos asszonynak adom meg a szót most, hogy bevezesse a témát. Elnök asszony, tisztelt képviselők! A büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékokról szóló irányelvről nem sokára szavaznak. Ez rendkívül fontos irányelv, hiszen gyermekekről szól, olyan gyermekekről, akik gyanúsítottként vagy vádlottnak, szerep, vádlottként szerepelnek, és akiknek megfelelő garanciákat kell biztosítani a büntetőeljárás teljes folyamán. Mivel nem érettek, mivel kiskorúak, ezért különösen kitettek. Körülbelül évente több mint egy millió gyermeket vonnak büntető eljárás alá, és számukra a lehető legmagasabb szintű biztonságot kell garantálnunk. Ez az irányelv nagyon jó lépés az Európai Igazságügyi Térség megvalósításában, és hasonló szintű garanciákat kellene biztosítani minden egyes Európai Uniós tagállamban, hiszen vannak olyan tagállamok, ahol a nemzetközi normáktól elég nagy az eltérés, elég nagy a lemaradás konkrétan. Mit tehetünk a gyermekek érdekében, hogyha a büntetőeljárás alá kerülnek? Ez az irányelv hozzájárul majd ahhoz, hogy hatékony igazságszolgáltatási modell alakuljon ki, hogy mindenkinek joga legyen egy méltányos tárgyaláshoz, méltányos eljáráshoz, illetve megakadályozza azt, hogy a gyermekek visszaesők legyenek, és segít majd ezeknek a gyermekeknek, hogy a büntetésük letöltése után minél hatékonyabban visszakerüljenek a társadalomba. Az előadó rendkívüli elkötelezettséggel dolgozott, és nagyon komoly tárgyalások vezettek ahhoz, hogy elkészült ez a szöveg. Úgy gondolom, hogy a tárgyalások során kiegyensúlyozott szöveghez jutottunk el, ami az alapjogi karta 24-es cikkének is megfelel, amely kimondja, hogy a gyermekek érdekének védelme mindenképpen első számú prioritás. Ez azt jelenti, hogy összetett és komoly ügyekben, illetve minden olyan esetben, amikor szabadságvesztéssel járó büntetés szabnak ki, mindenképpen ügyvéd segítségére számíthat a gyermek, sőt, addig nem lehet szabadságvesztéssel járó ítéletet kimondani, amíg a gyermek nem részesült ügyvéd segítségében. segítségében. És amennyiben a szülők nem elérhetőek, akkor egy másik megfelelő nagykorú személyt kell kijelölni, aki segítheti a gyermeket a büntetőeljárás folyamán a gyermekeknek ezen kívül ahhoz is, vagy arra is lehetőségük lesz, hogy a megfelelő specifikus igényeiket figyelembe vegyék az oktatás vagy a szociális integráció területén. Végezetül pedig a bizottság rendkívüli módon üdvözli azt, hogy a rendőrségi fogvatartás, illetve előzetes letartóztatás alatt a gyermekeket mindenképpen külön kell elhelyezni a felnőtt fogvatartóktól. Ez természetesen a gyermekek érdekében történik. Ez a szöveg egyértelműen bizonyítja, hogy a büntető eljárások legkitettebb résztvevőit, a gyermekeket megfelelőképpen kívánja védeni az Európai Uniós mindenkit. Arra ösztönzök, hogy igennel szavazzon majd. Köszönöm szépen. Először a frakciós hozzászólások következnek. Csáki úr. Köszönöm, elnök asszony. Elsősorban gratulálok Kinicsi asszonynak a munkájához, és köszönöm a remek együttműködést mint a jelentés néppárti felelőse nagyon örülök hogy sikerült egy olyan irányelvet létrehozni amely elfogadható úgy a parlament mint a tagállamok számára. a tárgyalások során fontos szempont volt az irányelv átültethetősége és kivitelezhetősége. szerintem ezt sikerült elérni és egy olyan szövegről szavazunk holnap amely tényleges biztostékokat hoz a gyanústott és vádlott gyermekek számára. számomra fontos szempont volt hogy olyan jogszabályt alkossunk amely megállja a helyét a való világban a tárgyalások során ilyen kritikus pont volt például az ügyvédi segtséghez való jog. bár mint általános elv elfogadható hogy minden gyereknek joga van az ügyvédi segtséghez hisz ők még kevésbé értik hogy mi történik velük mint a felnőttek viszont vannak olyan esetek is amikor ez kivitelezhetetlen és végső soron épp a gyerekeket büntetnénk azzal ha elvárnánk ennek feltétel nélküli biztostását fontos továbbá hogy a szabadság elvonásra csak a legvégső esetben és a lehető legrövidebb időre kerülhet sor illetve hogy a gyerekeket a felnőttektől elkülöntve kell fogvatartani. a büntetőeljárásban való érintettség megbélyegezheti a gyermeket csökkenhet a társadalomba való visszailleszkedésük esélye és kihatással lehet a jövőbeli szakmai és társadalmi életükre. ezért fokozatosan körültekintőnek kell lenni bzom benne hogy ez az irányelv biztostja ezt a büntetőeljárás megfelelő és gyermekbarát feltételeit. köszönöm szépen! Köszönöm szépen. López Aguilar képviselője a szó a szocialisták nevében. Biztos asszony, köszönjük szépen, hogy eljött a mai napon, hogy ezt az első olvasatos vitát lefolytassa velünk ebben a rendkívül fontos témában. A gyanúsított és vádlott gyermekek számára nyújtandó eljárási biztosítékokról. Az összes vádlott és gyanúsított 12%-ának felel meg a gyermekek száma, ebből a szempontból is rendkívül fontos ez a kérdés. Elengedhetetlen, hogy személyre szabott segítséget tudjunk nyújtani ezeknek a gyermekeknek, hogy legyen megfelelő ügyvédjük, hogy legyen mellettünk egy olyan felnőtt személy, aki segíteni tudja őket. Természetesen a szabadság megvonásnak csak és kizárólag végső esetben szabad megtörténnie. A pszichológiai vagy orvosi segítségnyújtás szintén rendkívül fontos. Az eljárási biztosítékokról szóló 82. cikknek meg kell, hogy feleljen ez a szöveg is, hiszen alapvető emberi jogokról beszélünk. Az arányosság elvének is érvényesülnie kell ebben a tekintetben. és mindez rendkívül fontos, mert különben ezek a gyermekek úgy fogják érezni, hogy egy diktatúrában élnek. Zembacki kolléga. Köszönöm biztos asszony, köszönöm elnök asszony, Kinicsi asszonynak és minden egyes árnyék jelentéstevőnek szeretnék köszönetet mondani ebben a rendkívül fontos témában elkészített szövegért. Az Európai Unióban óriási eltérések vannak, a kiskorúakkal foglalkozó eljárások tekintetében. Évente több mint egy millió gyermeket vannak büntető eljárás alá, Ebből a szempontból is nagyon fontos, hogy megfelelő segítséget nyújtsunk nekik, ráadásul ők a legkiszolgáltatottabb szereplői egy büntető eljárási folyamatnak. Részletesen meg kell vizsgálnunk, hogy milyen különbségek vannak a tagállamok között, hogy milyenek az európai normák, illetve hogy milyen esetleges kiskapuk akadályozzák meg azt, hogy a gyermekek joga teljes mértékben érvényesüljön. A büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekeknek általánosságban jobb feltételeket kell biztosítanunk. Most az Álda nevében Grizbek asszonynak adott szót. Kedves kollégák, elnökasszony, biztosasszony! Hát vannak problémák az Európai Unión belül a demokráciával és az emberi jogokkal, nagyon sok támadás éri ezeket az alappilléreket, ezért is rendkívül fontos ez az alapelv, amely az európaiak legkiszolgáltatottabb rétegét próbálja megvédeni, nevezetesen a gyermekeket nem is akarok olyan közhelyekkel dobálózni, hogy a gyermekek a jövőbeli felnőttek, így tehát a gyermekek valóban az Európai Unió jövőjét képviselik. Ezért mindenképpen egyetértek azzal, hogy meg kell védenünk a jövőnket, vagyis meg kell védenünk a gyermekeket. Rendkívüli elkötelezettséggel és kitartással dolgozott Katarina Kinicsi hosszú hónapokon keresztül, hogy létrejöjjön ez a szöveg, ezért szeretnék neki köszönetet mondani. Tulajdonképpen ambíciózus végeredmény, nagyra törő végeredmény jött létre a komoly viták után, megvan a szövegben minden, ami igazán fontos. Vannak nemzetközi szabályok és vannak európai szabályok az alapvető jogok védelmével kapcsolatban, ugyanakkor nem minden szabály felel meg teljesen a fiatalok vagy a gyermekek igényeinek. Pszichológiai szempontból például egészen máshogy kell megközelítenünk a gyermekeket, mint a felnőtteket. Ezért fontosnak találom, hogy a gyermekek külön garanciát kapjanak, méghozzá olyan garanciát, amely biztosítja, hogy megfelelőképpen és méltányosan gyermekként ugyanakkor megbízható eszközökkel bánnak velük a büntető eljárás során. A tájékoztatási kötelezettség az ügyvédhez való jog, alapvető fontosságú jogok, és a gyermekek esetében a szabadságvesztés kiváltására alkalmas alternatív megoldások is nagyon fontosak. Köszönöm. Most a zöldek részéről Lambert asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, és Köszönöm az előadónak is az irányelv tervezetet, és azt, hogy a tárgyalások során megőrizte ezt az erős vonalat, amelyet eredetileg is kitűzött, és eddig nagyon eseti volt a hozzáállás, és nagyon kevés volt a rugalmasság a tanács részéről. A, az eljárás jogi csomagon belül ez egy nagyon fontos fejezet, amit most meg elindítottunk a konvergencia irányába. A, az ügyvédhez való hozzáférés különösen fontos része ennek, de még nekünk vannak fenntartásaink a 6.6-os cikkel kapcsolatban, ami az arányossági tesztet illeti, illetve annak átültetését a nemzeti jogba és gyakorlatba. Összességében azért mégis úgy érezzük, hogy ez az irányelv jó eszköz lesz, és a fiatalkorúak, a gyerekek jogait fogja megerősíteni Európa szerte. Most Betten úrnak adok szót. Köszönöm. Az Egyesült Királyság nem fogja elfogadni ezt a jogalkotást két okból. Egyfelől opt van ezen a területen, másfelől pedig nekünk már vannak ilyen védelmi intézkedéseink. Ijesztő, hogy egyes tagállamokban eddig nem volt ilyen védelem például a jelenléthez való jog, ha amikor valakiről egy bíróság dönt, vagy a felnőttektől való külön fogvatartás, vagy a szülők, gondnokok látogatási joga. Csodálkozunk azon, hogy egyes tagállamokban ilyen alapvető védelmi intézkedések eddig nem léteztek. Ö, nyilván azért, mert az EU kölcsönös elismerésének ideológiai alapján ha elindulunk, látjuk, hogy ez nem igaz, mert az egyes tagállamok elmaradnak ettől a normától, míg az angol jobban már régóta jelen van. Le Breton úr kap most az ENE e frakcióból szót. Köszönöm, elnök asszony. A büntető jog ö, a tagállamok kompetenciája, és ezért nem értek azzal egyet, hogy irányelben szabályozzuk a gyermekek védelmét. Az Európai Unió eddig is képtelen volt egyébként garanciákat biztosítani. A hatos cikkre vonatkozó javaslat például az ügyvédhez való jogról szól, de idézek, ezt az arányosság elvével kapcsolja össze. A 12-es cikkben pedig azt mondja ki, hogy külön kell fogva tartani a gyerekeket a felnőttektől, ugyanakkor a gyakorlatban elismeri, hogy ez gyakorlatilag lehet, lehetetlen. A határokat lebontjuk, látjuk, hogy mi történik Kaléban is. Nincs szükség a büntetőjog egységesítésére, mert akkor ez lefele nivellelást fog jelenteni Európa szerte. Morvai asszony kap szó. Morvai asszony nincs a teremben, úgyhogy Metzola asszony. Ez faċli, imma wara ħafna laqat u negozjati ibsa u għatajjeb li wasalna sawnek. Għanna bżon din id-direttiva b'miżuri ta' ħarsin għal tfal li jkunu akkużati jew suspettati li wettqu u xirejat dan hu każ sensittiv ħafna u rridu nagħmlu dak kollu li hemm bżonn biex inħarsu proprju lit tfal fis-soċjetajiet tagħna. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a társadalmunkban élő gyermekeket meg tudjuk védeni. Az is fontos, hogy a gyermekek ők maguk is tudják, hogy milyen jogaik vannak, hogy erről tájékoztassák őket. Nem szabad, hogy a gyermekek kevesebb garanciát kapjanak a büntetőeljárás folyamán, mint a felnőttek. Az Európai Unió minden tagjának azon kell, gondol, azon kell dolgoznia, hogy a gyermekek megfelelő segítséget és méltányos eljárást kapjanak. Beszélünk el arról is, hogy a gyermekek kihallgatását föl lehet-e venni, rögzíteni lehet-e. A gyermekeket gyermekként kell kezelni, és gyermekként kell megvédeni. Ez az irányelv megerősíti ezt a közös ér- értéket, azt az értéket, hogy az Európai Unió az igazságosságon alapul, és éppen ezért támogatnunk kell ezt az irányelvet. Mámikinsz képviselő, másfél perc. Köszönöm szépen elnökasszony, tisztelt biztosasszony, tisztelt kollégák! Sokszor előfordul, hogy még büntetőjogi felelősségre vonásuk korának elérése előtt szörnyű bűntényeket követnek el gyermekek. Tehát az a tény, hogy gyermekek, az nem óvja meg őket attól, hogy bűncselekményeket kövessenek el és azokra az esetekre is gondolnunk kell, amikor az elkövetés időpontjában ugyan még kiskorúak voltak, de a büntetőeljárás időpontjában már betöltötték a 18. életévüket. Specifikus megközelítésre és eljárásra van szükségük többek között a kihallgatás folyamán. Azok, akik gyermekekkel foglalkoznak a büntetőeljárásokban, megfelelő képzést kell, hogy kapjanak, hogy hatékonyan tudjanak fellépni, és megfelelően tudják kezelni ezeket a gyermekeket, a büntetőeljárás teljes hossza folyamán. A családtagokkal való kapcsolattartás mindenképpen pozitív a gyermekek számára, tehát ezt is fontos faktornak kell tekintenünk. Ezeknek a gyermekeknek már amúgy sem lehet boldog gyerekkoruk, legalább akkor próbáljuk ennek a negatív hatásait csökkenteni. Úgy gondolom, hogy a megfelelő igazságszolgáltatás az való jog, alapjog. Köszönöm szépen, képviselő asszony kap szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony, képviselőtársak. Meglepő, de és aggasztó, hogy az Európai Unióban nincs pontos definíció a gyermekeknek adott méltányos tárgyalást tekintetében, és a bíróságok maguk kell, hogy meghatározzák ezeket gyakorlatokban, mert hogy nem koherens a rendszere tekintetben. 12%-a az összes elítéltnek gyermek vagy kiskorú. A, nem csak a bíróság előtt jár az ügyvéd a gyereknek, hanem már a rendőri őrszobán is meg kell adni ezt a jogot minden gyermeknek. Ellenkező esetben megfosztják őket alapjogaiktól egyetlen gyermek sem lehet áldozata egy komplikált jogi eljárásnak. Ezért üdvözlöm a bizottság javaslatát, amelyet olyan eszköznek látok, mely erősíti a joggyakorlatot, és nem annak megkerülését szolgálja. Szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek azért az erőfeszítésért, hogy, hogy erőtés, erőtésebb garanciákat állítson fel a gyermekek érdekében a bűncselek hogy ne ő, ő, ő, őket tegyük mindenet felelősen, ne őket sújtsa az eljárás. Word for a minute. Word asszony egy percben kapja meg a szót. Üdvözlöm a jelentést, melyet Katerina kollégám írt, aki a parlamenti gyermekjogi intergrupot velem együtt alapította. Minden állampolgár, akit vádolnak, át kell lássa, a vád miben létét, és joga van ahhoz, hogy a méltányos tárgyalásban álló jogai gyakorolhassa. És a büntetőeljárásban a gyermekek különösen sérülékenyek, ezért kell sajátságos helyzetükre külön figyelemmel legyünk. Ezért örülök annak, hogy jelentés megerősíti azt, hogy a gyermek érdekét kell követni mindig alapelvként. A kult szakbizottság tagjaként szeretném hangsúlyozni a prevenció fontosságát, meg a társadalmi újraintegrálását a gyermekeknek, akiket, akik bűncselekményben érintettek. Így az informális tanulás, önkéntesség, a kulturális életben való részvétel és a gyermekek reintegrációja rendkívül fontos cél ezen esetekben Különösen igaz ez a hátrányos helyzetű fiatalokra vagy gyermekekre, akik esetleg kiestek a, a kötelező oktatási rendszerből. Köszönöm szépen. A spontán hozzászólások következnek. Három hozzászólónk van, Posviszil úr lesz az első. <laughs> Lehet, hogy érthetetlenül mondtam a nevet, mondja az elnök asszony. Poszpisil úrnak adtam szót. Köszönöm szépen. Jól ismert az a tény, hogy amikor igazságügyminiszter voltam hazámban, mindig támogattam az eljárásjogok és különösen büntető eljárásjogok hozzáigazítását az európai normákhoz. Igaz volt az európai elfogadó parancs érvényesítésére is, és a fiatalok, fiatal vádlottak és gyanúsítottak jogainak bővítésére is a biztos asszony nyilván ismeri a Csehországban kialakult közvitát ezzel kapcsolatban, mely akörül forgott, hogyan lehet a gyermek magánéletének védelmét biztosítani, olyan esetekben is, amikor esetleg nagyon súlyos bűncselekményt követette, vagy azzal vádolják a gyereket. A cseh közvélemény nem akart olyan helyzetet létrehozni, hogy, hogy akár gyilkossággal vádolt, vagy azért elítélt gyermek megőrizhesse névtelenségét. Szerintem gondolni kell ezekre a kérdésekre is. Marias képviselő. 86.000 παιδιά βρίσκονται κάθε χρόνο αντιμέτωπα με τη δικαιοσύνη. Köszönöm szépen. Minden évben foglalkozunk ezzel a kérdéssel, de csak hat tagállamban van kifejezetten ifjúsági főügyész, és ahhoz, hogy a gyermekek jogai az igazságszolgáltatásban is érvényesüljenek, ehhez szükség van európai szintre, európai képzésre, valamennyi tagállamban a bírák, ügyészek képzésére, hogy hogyan kell a fiatal korúakkal kapcsolatban az eljárás jogot érvényesíteni. És a védelem legyen a fő cél, nem a fiatalkorú elkövetők kirekesztése. Charles Dickens, amikor a korabeli 19. századi Londonról írt, nos ez a kép ö, szeretném, hogyha nem érvényesülne a mai jog érvényesítésben. Magyász kollégát halljuk. Köszönöm szépen. Én is támogatom ezt az irányelv tervezetet és a jelentést, mert fontosnak tartom, hogy mind, hogy a gyermekek őket koruk miatt ne diszkriminálja negatívan az igazságszolgáltatás. Ehhez az eddigi európai közös jog nem volt elegendő, ezért egyetértek Paszpisű kollégával. Ugyanakkor akiket, akik áldozatként tekintik a kérdést, akik ellen gyerekek követtek el bűncselekményt, azoknak a véleményét is meg kell hallgatni, és meg kell figyelni, hogy melyik eljárás vezet a bűnelkövetés abszolút csökkenéséhez. Jurova biztos asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen a megjegyzéseket, a felszólalásokat. Az irány elv valóban a gyanúsított fiatal korúak nagyobb védelmét és igazságos eljárás jogilag tökéletes kezelését célozza. Sok európai tagállamban hiányoznak ezek a minimál normák, ezért tartottuk szükségesnek ennek a megalkotását. A jog a tervezet a legkiszolgáltatottabbak védelmére irányul. Az ártatlanság vélemével kapcsolatos irányelvel és egyéb jogi irányelvekkel összhangban próbáljuk ezt megalkotni, a jogsegély nyújtásra vonatkozó eddig szabályok figyelemevételével. Ennek az új jogalkotási javaslatnak az a hozzáadott értéke, hogy olyan intézkedéseket vezet be, amelyek a gyermek érdekeiből indulnak ki, és persze külön esetekkel is foglalkozik, lebontva. A társadalomnak meg kell büntetni a bűncselekményt, de nem szabad a fiatalkorú elkövetőtől megvonni azt a lehetőséget, hogy újra kezdje az életét, mert a társadalomnak ez a hosszú távú érdeke. Köszönjük szépen, most Kinicsi előadónak adok szót, hogy összefoglalja a saját szempontjából a vita tanulságait. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a kollégáknak a megszólalásokat, és azt, hogy méltatták az elért eredményeket, és a támogatásukat a frakcióknak, és persze Jurova biztos asszonynak is a konstruktív együttműködést, aki mindig is nagyon fontosnak tartotta, hogy eljussunk idáig. Holnap fogunk szavazni a szövegről, amely konkrét jogokat fogalmaz meg a megvádolt gyermekek jogaival kapcsolatban. És Ugyan vannak már erre a területre vonatkozó jogszabályok, de ezeknek a körét ki kellett egészíteni, hogy teljesek teljes legyen ez a hálózat, mert voltak lefedetlen területek, és különösen egyes tagállamokban nem voltak kellő normák eddig. Márpedig a gyerekek minden esetben védelmet élveznek, akármit is kövessenek el. Elnök asszony, még egy személyes megjegyzést engedjen meg. Húsz éve dolgozom a fiatalkorúak bíróságán ismerem a gyakorlatot, és nagyon örülök, hogy végre igazságosabb lesz Európa szerte ez